Meine Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket az AFET és az ENVI együttes ülésén, kedves Lavia kollega, társelnököm. Úgy hallottam, hogy Pietekainen jelentéstevő asszony még a sarkkör közelében van, Finnországban Egyébként nem akarok viccelni, mert nagyon ö, súlyos családi gondok miatt nem tud ö, jönni, úgyhogy ö, természetesen ö, ezt elfogadjuk. Péter Líze fogja őt helyettesíteni, vagy képviselni. Viszont nem tud végig itt maradni, úgyhogy ha megegy, hogyha egyetért velem Lavia társelnök, akkor megadnánk a szót Péter Lízének, és lemondunk a hosszadalmas kacifántos bevezetésről, bevezetőről. Péter Lize, köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a Környezetvédelmi Bizottság jelentéstevőjét ki kell mentenem. Péter Kájnen asszonynak családjában valamilyen súlyos probléma történt, és nem tudott ezért időben elindulni otthonról arra kért, hogy bemutassam a, vélemény, eh, bemutassam a jelentését, és az itt felvetett kérdéseket és hozzászólásokat nyilván én majd lejegyzem, és átadom Pitekainen asszonynak. Egy dolgot hadd mondjak el, nagyon örülök annak, hogy egy együttes ülésre kerül sor a Környezetvédelmi Bizottság és a Külügyi Bizottság között. Sajnos nem vagyunk itt olyan sokan, se az egyik, se a másik bizottságból, ezt a jövőben még lehet javítani, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, eh, ahogy ez a klíma eh, konferencia, eh, konferencián is elhangzott, a külpolitikát és a környezetvédelmi politikát össze lehet kapcsolni a lehető legjobb eredmény érdekében. Most angolul fogom folytatni, mert Pitekainen asszony megjegyzései angolul állnak rendelkezésre. Pillanat, pillanat, miért nem finnül kérdezi az elnök? Finnül várjuk a hozzászólás. Hát se, egy, egy szó fint, egy szót se beszélek finnül, mondja Péter Léze, úgyhogy próbálom angolul. Először is Pitekainen asszony gratulál a bizottságnak, üdvözli a bizottság közös nyilatkozatának a bizottság és a külügyi szolgálat közös nyilatkozatának kiegyensúlyozott voltát az a sarkói politikával kapcsolatban. Emellett köszönetet szeretném mondani Pát társjelentéstevőnek, aki kiváló volt az együttműködésük. Az Európai Uniónak a sarköri régióban nagyon erős érdekeltsége van, és ezért a jelenlétünket is erősíteni kell. Az emberi, a gazdasági, környezetvédelmi jelentősége ennek a térségnek egyértelmű. Ami a környezetvédelmi kihívásokat illeti ebben a térségben, az Arktisz környékén, tehát ezeket mindenképpen komolyan kell venni és az emberi behatás a, a környezetre egyértelműen megmutatkozik itt a növekvő hőmérséklet, a, egyértelműen megmutatkozik az emelkedő tengerszintben. És előre nem látható időjárási minták alakulnak ki. A klímafellépés nem csak a sarköri országok kezében kell, hogy legyen, hanem a környező térségnek mindnek részt kell, venn, részt kell vennie ennek kialakításában az európai, az észak-amerikai kibocsátók, ázsiai kibocsátók nagyon fontos szerepet játszanak, és össze kell fogniuk a klímaváltozás csökkentése érdekében. A fenntartható környezetvédelmi célokat az sarkori politikában jobban erős, meg kell erősíteni. A fenntartható fejlesztési célok elérése mellett elköteleztük magunkat. Emellett a sarkori régió északi sarköri eh, régió nagyon érzékeny terület. A fenntartható fejlődés az egyetlen fejlődési mód eh, ebben a, ezen a területen, és ezért az egyéni eh, fenntartható fejlesztés az egyes fenntartató fejlesztési célokat mind ennek értelmében meg kell vizsgálni. A fenntartató fejlesztési célok megfelelő keretet biztosítanak arra, hogy megvizsgáljuk az ökoszisztéma eh, potenciáját, amely, eh, amely nyomás alatt van a felgyorsult klímaváltozási hatások miatt. Erősíteni kell az északi eh, sarköri hatástanulmányt, és ez segíthet az Európai Uniónak abban, hogy felelősebben lépjen fel. A, a megerősített keret hozzájárul ahhoz, hogy a helyi és az ősonos nem, népek elvárásainak is jobban megfeleljünk. Az északi sarkörő környékén közlekedő hajókban használt üzemanyagok szabályozására szükség van, ahogy ez már megtörténik az Antarktiszon, mert itt problémák merülhetnek fel, bekerül az üzemanyag a vízben, a és ezek az üzemanyagok ráadásul felgyorsítják a jég, illetve hóolvadást, valamint egészségügyi károkat is okozhatnak. Az Európai Unió által támogatott programok valódi hozzáadott értékkel rendelkeznek az, az északi sarki régióban, és ezeket fenn kell tartani a következő finanszírozási időszakban. A kontinuitás nagyon fontos, a jelentés megismétli azt, hogy az Európai Parlamentet felszólítják, az Európai Parlament felszólít arra, hogy egy északi sarkori központ jöjjön létre. Ezt az üzenetet kellett átadnom önöknek, Sajnálom, hogy ő nem tudott itt lenni, és nekem is hamarosan el kell mennem. Szepa asszisztense itt van, és minden felvetett kérdést tovább fogadni, és természetesen figyelemmel hallgatjuk a társ jelentéstevők, az AFET, és a, társ, az AFET társ jelentéstevője és a többi kollega hozzászólását. Köszönöm. Giovanni. Szeretnék köszöntet mondani eh, Brock eh, úrnak és a jelenlévő többi kollégának. A két szakbizottság közötti együttműködés nagyon fontos, a eh, nemzetközi közösségnek fenn kell tartania a kapacitásait az északi sarköri térségben, és nagy örömmel várom az eszmecserét a témában és most meghallgatjuk az AFET jelentéstevőjét, Olmeszbét kollégát. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Mindannyian tudjuk, az északi sarköri térség geopolitikai fontossága egyre nagyobb, a klímaváltozás hatással van a térségre, a térség ásványkincseihez való hozzáférés lehetőségeket, de kihívásokat is hozott magával, ez legyen, lehet biztonsági téma, illetve gazdasági témában az északi sarköri e, térség sokáig a konstruktív nemzetközi együttműködés e, régiója volt, és nem volt nagy feszültség, sokáig nem volt nagy feszültség az északi sarkörrel kapcsolatban. Ezt szeretnénk, hogyha így maradna, szeretnénk, hogyha e, a jó együttműködés fennmaradna. A jogi keret elengedhetetlen az északi sarkörön belüli szuverenitással kapcsolatos témák kezelésére. Nagyon fontos kutatási gazdasági, környezetvédelmi témák merülnek fel. Egy nyolc tagú északi sarki tanácsnak három Európai Uniós tagja van, és nagyon sok egyéb megfigyelő tagja is. Az Európai Unió az egyik legfontosabb támogató a az, ami az északi sarkori politikát illeti, ezért mindenképpen fontos lenne, hogy, az, hogy a közösség megfigyelő státusz kapjon a tanácsban. Az Európai Bizottság kiadott egy közös nyilatkozatot, illetve a globális stratégiát, amely az északi sarkori térség biztonságpolitikai szempontjait is felvetik. Ezek ugyanis Észak-Európában és globális szinten is hatással vannak a biztonsággal. El kell kerülni az északi sarki térség militarizációját. Koherensebb Európai Uniós külső és belső politikai stratégiára van szükség, konkrét cselekvési tervre az északi sarki eh, térségre vonatkozóan, figyelembe véve az összes releváns aspektust. Ez eh, adódik abból a tényből is, hogy az Európai Uniós északi sark körhöz kapcsolódó országoknak megvan a maguk északi sarköri stratégiája, nemzeti stratégiája. Az Európai Unió hozzájárul a potenciális nemzetközi biztonsági problémák csillapításához, megoldásához, és polgári biztonsági mechanizmusok kidolgozásán dolgozik illetve a keresési és mentési infrastruktúra kiépítésén. Fenntartható északi sarköri politikára van szükség. Az Európai Unió nagyon fontosnak tartja a nemzetközi jog betartását az északi sarköri térségben, és az Európai Uniónak fontos szerepet kell játszania a hatékony multilaterális megoldásokban és a globális keretek kialakításában. Köszönöm a jelentéstevő társamnak, Pitekainen asszonynak az együttműködést. A munka természetesen folytatódik, még remélhetően, remélhetőleg jövő év elején a plenárison pozitív eredménnyel zárul a folyamat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Danzsan úr. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Michael Gáler az árnyék jelentéstevő ebben a témában, de sajnos ő sem tud itt lenni. Egy konferencián vesz részt a biztonsági és védelmi politikával kapcsolatban, úgyhogy angolul fogom önökkel megosztani azokat a pontokat, amelyeket összefoglalt a témában. Jelen pillanatban az északi sarköri térséggel kapcsolatban a béke és a példaértékű együttműködés valósul meg, így nincsen akut biztonsági veszély. Az Európai Uniós északi sarkori politika a fejlesztési aspektusra koncentrál, illetve a tudományos érdeklődés határozza ezt meg. A gazdasági potenciál, illetve a politikai implikációk nagyon fontosak, akkor, hogyha esetleg az északi sarköri térségben elolvad a jég, és jégmentes terület lesz ez az Európai Uniós politikát integrálni kell, az Európai Uniós tagállamok északi sarköri politikájában, és ebbe be kell vonni Norvégiát és Izlandot is. A tanács és a parlament végig kell, hogy gondolja egy, azt, hogy északi sarköri e, témában, illetve északi e, együttműködés témájában egy munkacsoportot hozzon létre. Az Európai Unió e, szerepét erősíteni kell az északi sarki tanácsban, ez jelentősebbé teszi a szerepünket általában a régióban. 2012-ben az Európai Parlament, 12 óta a parlament folyamatosan hangsúlyozza azt, hogy ami a forrásokat, erőforrásokat, biztonságpolitikai dinamikát illeti, nagyon oda kell figyelni erre a térségre. El kell kerülni az erőforrások konflikt, konfliktusát, nagyon fontos az a bizalom építése. A jelentés tervezett hatos, hetes fejezetét nem tudjuk támogatni, ami a környezetvédelmi hatástanulmányi kötelezettségeket illeti, ezek már léteznek, ami a kötelező az, az északi sarkörről származó termékek kötelező tanúsítását illeti, ez diszkriminatív. A meglévő jogi keret és ennek és a gazdasági, meglévő gazdasági tevékenység miatt nem valószínű, hogy teljes mértékben vissza lehet vonulni gazdaságilag ebből a térségből, és csak tudományos célokat követni. Ezzel kapcsolatban fogunk benyújtani módosítójavaslatokat. Köszönöm, az asszony. Köszönöm szépen. Most látom, hogy nincs Dán tolmács kabin, és én Dánul készültem, elnézést, angolul fogok ezért beszélni. That well. First of all, I would like to thank the two rapporteurs for a splendid report. I believe that uh, it Szeretnék először is köszönetet mondani, nagyon jó ez az anyag, és egész biztosan jó kiindulási pont a jövőre nézve. Az elmében én vagyok a szocialista jelentéstevő és természetesen mi a környezetvédelmi kérdésekre koncentrálunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy feszültségmentes övezet legyen a sarkvidék, ezzel teljesen egyetértek, de arra is ügyeljünk, hogy a környezetvédelmet környezetvédelemnek nagyobb fontosságot tulajdonítsunk, tehát erre is koncentrálni kell. Fontosnak tartom azt is, Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a döntéshozatal hogy történik a sarkvidékkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a helyi lakosság bevonásával kell ezt megtenni, ezt még jobban ki kéne domborítani a jövőben. Ami pedig a környezetvédelmi kérdéseket illeti itt a jelentésen belül, szerintem pozitív, előremutató az az anyag. Néhány módosítom azért még lenne, hogy egy kicsit javítsam a megfogalmazást, hogy ezzel is kidomborítsuk azt, hogy a környezetvédelmi aspektust jobban ki kell domborítani, illetve, hogy a helyi lakosságot jobban be kell vonni a döntéshozatalba. Köszönöm szépen! Fotiga asszony! Thank you, Chair. I'm a shadow rapporteur of uh, ECR in AFED. Köszönöm szépen. Az AFED-ben én vagyok az ECR árnyékjelentéstevő. Én is szeretnék gratulálni mindkét társ jelentéstevőnek. Kitűnő kiinduló alap ez a tervezet. Nagyra értékelem azt, hogy a környezetvédelmi részeket ennyire komolyan vették, illetve a biztonságra vonatkozó és egyéb feszültséggel kapcsolatos kérdéseket is mindenképpen üdvözlöm. Örülök annak is, hogy feszültségmentes övezetet szeretnénk továbbra is fenntartani a sarkvidéken, hatalmas geopolitikai változás történt, tehát a sarkvidék, mint olyan, megváltoztatja a nemzetközi geopolitikai felállást, és ez nem feltétlenül egyezik meg azzal, amit az eddigi dokumentumokban lehet olvasni, illetve a nemzetközi jogban is mindenképpen ennek valahogy meg kell jelen, jelennie. Hadd fejezem ki aggájaimat azzal kapcsolatban, hogy az Orosz Föderáció egyre inkább militarizálni kívánja ezt a régiót. Az orosz katonaság Az orosz katonaság egyre inkább magáinak szeretné tudni a sarkvidék bizonyos részeit, pedig rendkívül fontos az, hogy továbbra is megőrizzük a békét a sarkvidéken, és a békének kell uralkodni az összes sarkvidéken megjelenő nemzetközi együttműködési projektben is. Természetesen nagyon fontos, hogy ilyen békés legyen a hangulat a sarkvidéki tanácsban is. de a helyi lakosság jogait is biztosítani kell. Az összes nemzetközi jogi dokumentumban ennek meg kell jelennie, és a jelentés elején utalás is történik ezekre a dokumentumokra, ez rendkívül fontos. az Európai Unió nagyon komolyan veszi ezeket a kérdéseket, és ez helyén való. Még aláhúznám azt, hogy bizonyos államok esetében, például Lengyelország esetében már hagyományosan fönnáll a megfigyelői státusz. Ezt meg kell tartani, de az is nagyon fontos, hogy folytonos információ csere legyen a sarkvidéki tanács tagállamaival, de nekünk is figyelembe kell venni azon EU-s tagállamok véleményét, illetve tapasztalatát, akik jelenleg megfigyelői státuszban vannak a sarkvidéki tanácsban. Köszönöm szépen. Jetem Maki asszony. Thanks. I will use Finnish because... Köszönöm szépen. Finnül fogok beszélni, mert Elmár Brock mondta, hogy szeretné, hogyha valaki finnül beszélne végre, hát én megteszem. Eli kiitän mietinnön laatijoita hyvästä mietintöluonnoksesta. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőknek a munkáját. Szerintem nagyon jó jelentéstervezetet készítettek. Egy nagyon erős környezetvédelmi és éghajlatvédelmi aspektusa van a szövegnek, és mindenképpen támogatom ezért ezt a szöveget, de néhány módosítót szeretnék majd benyújtani, illetve javaslatot tennék majd arra, hogy kiegészítsük a szöveget. Először is szeretném elmondani, hogy pozitív dolog szerintem az, hogy manapság befektetünk, beruházunk a sarkvidéki területekbe. A szakpolitikáink és az Európai Bizottság politikája előzőleg az Európai Unión kívül eső sarkvidéki területekre összpontosítottak, ezért Pozitívnak tartom azt, hogy az Európai Bizottság most már az Európai Unió területéhez tartozó sarkvidéki területekkel is foglalkozik, hiszen Európában is vannak ilyen területek. Az együttműködés a sarkvidéket illetően nagyon jó minőségű, egy nagyon jó együttműködésről van szó, és az összes érintett szereplő elismeri, hogy ez az együttműködés jó. És azt hiszem, nagyon fontos, hogy a parlament el is ismerje, hogy ez az együttműködés mennyire jó. Amikor a szövegben előforduló megfogalmazásokkal foglalkozunk, illetve a benne szereplő fogalmakkal, akkor eh, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne növeljük a már meglévő feszültségeket ezen a téren. A szöveg ugyan nem tartalmaz helytelen megfogalmazásokat, de szerettem volna hangsúlyozni, hogy ez mennyire jó, és mennyire fontos. A sarkvidéki területek nagyon ritkán lakott területek, és nagyon nehéz, nehéz eh, kellett élni az éghajlati viszonyok miatt is. Mégis azt látjuk, hogy vannak olyanok, akik ezek, ezeket a területeket választják lakhelyükről, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az északi területek bekerüljenek a TNT hálózatba, és az Európai Unió beruházzon az infrastruktúrális projektekbe, az északi sarki területeken is. Más szóval, a környezetvédelmi aspektus nagyon fontos, de úgy gondolom az infrastruktúra rára is legalább ennyire oda kell figyelni. Azt hiszem, hogy a az északi közlekedési és logisztikai partnerségi projekteket is támogatni kell a jövőben is, ezek már most is nagyon sikeresnek bizonyultak. Emellett elégséges előforrásokra van szükség azért, hogy az emberek az északi sark vidéken élhessenek, és egyenjogú Európai Uniós polgároknak kell tekinteni őket. Köszönöm. Köszönöm, Melégó asszony. Eh, Köszönöm szépen. sokszor nem teljesen világos, hogy az északi sark mit is jelent valójában. Mi, akik az északi országokból, tagállamokból érkeztünk, tudjuk, hogy ez részben a hazánk területét is érinti számunkra, ezek nem csak jégtömegek. Sokak számára azonban nem teljesen világos, hogy ezeknek a területeknek mik a jellegzetességei, nem tudják, hogy hogyan kell bánni, kezelni ezekkel a területekkel. Az északi sarkvidéken is élnek emberek, bár nem sokan, de azért vannak ott európai polgárok, nekik is szükségük van a megfelelő kommunikációs struktúrákra és a megfelelő infrastruktúrákra. Amikor meghallom azt, hogy északi sarkvidék, általában arra gondolok, hogy a sarkvidéket védeni kell, védeni a kizsákmányolással szemben, hiszen ennek az első jeleit már láthatjuk. Olvadásnak indult a jég, ezért megnyílt a lehetőség arra, hogy ezt a területet, ezt a vidéket új módon hasznosítsuk. És nem csak egy olyan régióról van szó, amely számunkra fontos csupán, hanem egy olyan régióról, amely ez egész világ szempontjából mérvadó az éghajlatváltozás miatt. Az éghajlatváltozás miatt új hajózási útvonalak alakultak ki, és a jég olvadása nagyon veszélyes helyzetet teremtett egyben. Évről évre súlyosbodik a helyzet, évről évre egy, gyorsabban olvad a jég. Néhány évtizeddel ezelőtt a jég nagyon nagy területet fedett le, és vastag volt a jég, de évről évre jobban olvad, és azok, akik nem akarják tudomásul venni, hogy a jég olvad, folyton azt hajtogatják, hogy télen ismét egy egybefüggő jég fette terület jön létre, de ez csak télen van így, és összességében csökken a jég volumene. Egészen új módon kell gondolkodni éppen ezért a sarkvidékről. Sokat beszéltünk erről régebben is, de valahogy a gyakorlatban ez nem valósul meg. Moratóriumra van szükség a sarkvidéken zajló összes tevékenységre vonatkozóan, amely érinti a jégtakarót. Most nem Észak-Finnországra gondolok csupán, és Észak-Svédországról. Tudjuk, hogy a mélytengeri fúrások is nagyon súlyos környezeti hatásokkal járhatnak együtt. Láttunk már példát arra, hogy mi történik akkor, hogy az ilyen mélytengeri fúrások balul sülnek el. A moratórium bevezetése éppen ezért nem is valósul meg, mert azt szokás mondani, hogy egyik vállalkozás sem vállalja a költségeit az északi sarkvidéki fúrásnak úgysem. Lehet, hogy ez most így van, de ez nem jelenti azt, hogy a közeljövőben ez ne változna, meg lehet, hogy a közeljövőben már kifizetődő lesz ez a fajta tevékenység, úgyhogy szerintem igenis szükség lenne egy moratóriumra, és szerintem az Európai Parlamentnek ezt támogatnia kellene. Azt kellene mondanunk itt a parlamentben, hogy a sarkvidéket meg kell védeni, harcolnunk kell az éghajlatváltozás ellen, és tennünk kell valamit az éghajlatváltozás megakadályozására. Ebben az összefüggésben nagyon fontos a tengerszint emelkedését megemlíteni. Fontos, hogy a környezetvédelemnek prioritása legyen a gazdasági tevékenységgel szemben. Köszönöm. Köszönjük, Castaldo úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy azt a több kolléga is elmondta már előttem, a sark vidék kérdése két komoly kihívás jelent jelenleg. Először is beszélünk el az erőforrások gazdagságáról, ami jellemző erre a régióra. Ugye ma, eddig nem igazán foglalkozott sem a gazdaság, sem a diplomácia ezzel a régióval, de a földgáz a földgáz és a kőolaj esetében nagyon komoly lehetőségek rejlenek még a sarkvidéken, illetve egyéb ásványkincsekre vonatkozóan is, nem is beszélve a víz, az édes vízi készletről. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nemzetközi jogot a jövőben is teljes mértékben betartsuk, illetve betartsa az összes résztvevő, aki a sarkvidéken aktív, illetve nagyon fontosnak tartom azt, hogy egyetlen geopolitikai szereplő se kezdje el militarizálni a sarkvidéket. A környezetvédelmi károkat meg kell szüntetni, és a lehető legnagyobb mértékben arra kell törekedni a jövőben, hogy ezek ne is következzenek be. Lehet, hogy túlságosan komoly károk még nem keletkeztek, de ezt ne felejtjük el. az északi tengeri útvonalra is oda kell figyelni, vagy ott vannak olyan nemzetközi szereplők is, akik, erre, akik eddig nem érdeklődtek a sarkvidék iránt, ott van például Japán. Tehát ezt az együttműködési szellemet fenn kell tartani, és olyan gazdasági modellre kell támaszkodnunk, amelynek az alapja a megújuló erőforrások. Annak semmi értelme, hogy teszünk valamit, és utána meg siránkozunk, hogy jaj, a globális felmelegedés, jaj, a klíma változás. Nem, előre kell gondolkodni, előre kell tervezni. Beszéltünk arról, hogy finanszírozni kell az infrastruktúrákat, erre vonatkozóan lesznek módosítóink, a kutás, kutatás, a mentés és a tudományos kutatás a legfontosabb célkitűzéseink. Tehát erre kell koncentrálnunk, de természetesen gondolni kell arra is, hogy elképzelhető, hogy erőforrásokat fognak kinyerni, tehát ásványkincseket akarnak majd kinyerni a sarkvidéki régióból. Az elkövetkezendő évekre egy moratóriumot kéne ezzel kapcsolatban megalkodni, és addig is törekedni kell arra, hogy fenntartható modell alapján történjen minden gazdasági tevékenység a sakvidéke. Azt kérjük a azt kérjük a popszokra vonatkozóan, illetve a fekete szélre vonatkozóan, hogy minden ezzel kapcsolatos környezetet károsító tevékenységet szüntessenek be, és ezt erre vonatkozóan lesz majd egy módosítónk is. Köszönöm. Grazie. And now... Köszönöm. Most pedig Jakoncári kolléga következik. <clears throat> Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevő vagyok a szocialisták frakciójában, az AFET szakbizottságban. A kollégáimhoz hasonlóan szerintem is nagyon jó kiindulási alap ez a munkadokumentum. Kiegyensúlyozott szövegről van tehát szó. Többször elhangzott már valami, ez pedig az, hogy a sarkvidéki területen valamilyen módon el kell ismerni az, árny- az együttműködést. Nyilván a jövőben is előfordul majd együttműködés, ezzel kapcsolatban nincs semmiféle kérdőjel, de valamilyen módon, mondom, el kell ismerni ezt az együttműködést, működést ezzel kapcsolatban a sarkvidéki tanács már sok mindent megtett. Az együttműködésnek eddig nagyon jó eredményei voltak, de valami hiányzik, Ez pedig az, hogy partneri kapcsolatokat építsünk ki az északi dimenzió keretein belül. Tehát a sarkvidéki tanács és az északi dimenziós szakpolitika között kell az együttműködést még fokozni. Az eddigi munkának azért van már eredménye, már új partneri kapcsolatok is kialakultak. Izland és Kanada például megfigyelők ebben az együttműködésben, ez is kiváló eredmény. Örülök annak is, hogy Oroszország szerepe nagyon kiegyensúlyozottan szerepel ebben a munkadokumentumban. Az előttem szóló moratóriumot említett, ha megkérdezzük a helyi lakosságot, akkor egyértelmű, hogy ők úgy vélekednek, és mindig meg, hogy ezt a kifejezést alkalmazom, hogy ez, ez egyfajta megmérgezése lenne a régiónak, hogyha ezt a moratóriumot alkalmaznánk. Szerintem példásan kell viselkednünk, úgy kell a ásványi anyagokat, az ásványi kincseket kinyernünk és alkalmaznunk, hogy a helyi lakosság jogait tiszteletben tartjuk. Ott emberek laknak ott nem a déli sarkról beszélünk, ez az északi sark és annak vidéke, ott emberek élnek, mindenféleképpen finanszírozásra van szükség bizonyos beruházások végrehajtása véget. Tehát infrastruktúrát kell kiépíteni ahhoz is, hogy kinyerjük az ásványkincseket, de nagyon fontos az is, hogy a természetes, az is nagyon fontos, hogy fenntartható módon használjuk mindazt, amit ott létrehozunk. kommunikációs technológiák, a vasútvonalak, a közutak, a repülő leszálló pályák, vagy a repülőterek megalkotásához, kiépítéséhez szintén finanszírozásra van szükség, ez mind nagyon fontos. Természetesen ez is hozzátartozik a fenntartható környezetvédelmi fejlődéshez, vagy fejlesztéshez. A hatos és a hetes bekezdés számomra egy kicsit problematikusnak tűnik. A szándék nyilván jó. A beruházások esetében nagyon fontos az, hogy készüljön egy előzetes környezetvédelmi hatás felmérés. Egyébként a sarkvidéki tanácsban ez már megtörtént, de egy kicsit furcsának találnám, hogyha mi kezdenénk kioktatni a kanadaiakat, vagy a norvégokat, vagy bárki mást arról, hogy hogyan kell jó környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni. Ezáltal az EU nagy testvér képében tetszelegné, mint hogyha mi diktálnák mindenki másnak a sarkvidéki tanácsban, hogy hogyan kell jól dolgozni. Nagyon fontos az is, hogy a vállalati felelősségvállalás megfelelő legyen, tehát erre is gondolni kell. Aki gazdasági tevékenységet szeretne a sarkvidéki területen végrehajtani, az jól kell, hogy ezt tegye, meg kell felelnie különböző normáknak. A sarkvidéki parlamenti képviselők tartottak nemrégiben egy ülést, és ezen javasolták, hogy hozzanak létre egy olyan jelzőszámot, amelyel jellemezni lehetne egy-egy vállalat szociális felelősségét. Az ennyi jelentést tevők említették azt, hogy a helyi lakosságot mindenképpen be kell vonni a sarkvidéki terület fejlesztésébe. Európában őshonos lakosságnak a sarkvidéken kizárólag a számi nép számít, és neki kéne például megfelelő képviseletet adni Brüsszelben. Célja az is a sarkvidéki tanácsnak és a szakpolitikánknak, hogy kicsit közelebb hozza egymáshoz a sarkvidéken élő népeket, beszéltünk régebben egy EU sarkvidék infocenter létrehozásáról. Ez nem egy rossz gondolat, de összességében nagyon jelentős. Köszönöm. Köszönöm Dortmann úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a társjelentés tevőnek is a munkát. Amikor a sarkvidékről beszélünk, szerintem mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy szembe kell nézni a kihívásokkal, amit a változó környezet jelent. Régóta egyeztetünk erről más sarkvidéki országokkal, Kanadával, Dániával, Svédországgal, Finnországgal, Svédországgal, Oroszországgal, és persze az eszmecserékben részt vesz az Európai Parlament is. Folyamatosan egyeztetünk tehát arról, hogy mire van szükség, és mit tudunk tenni. Természetesen a COP21-es konferencián született eredményeket is tiszteletben kell tartani, és közben fontos, hogy a sarkvidéken élők szempontjából is fejlődést érjünk el, hogyan tudjuk ott a gazdaságot fellendíteni, hogyan tudjuk a turizmust elősegíteni például. Felmerül a kérdés, hogyan tudunk ott termelést létesíteni, itt is a COP21-es összefüggésében kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, de azt is tudjuk, hogy lesz, lesznek új tengeri útvonalak is. A mentési műveletek kérdése is nagyon fontos, hiszen itt nagyon veszélyes területekről van szó. Mindenképpen szorosan egy kell, együtt kell működni a sarkvidéki szomszédainkkal, például Oroszországgal is. A sarkvidék, az északi sarkvidék az egyik olyan terület, ahol az el, előző időszakban az együttműködés megfelelő volt, ezt folytatni kellene, mindenképpen oda kell figyelni a sarkvidékre és azokra a területekre ezen belül, ahol közösek az érdekeink. Hatalmas gazdasági potenciál rejlik a sarkvidékben. Fontos, hogy ez továbbra is egy békés terület maradjon, ahol globális együttműködés valósul meg. Köszönöm szépen a felszólalási lehetőséget. Thank you very much. And now Mr. Schleck. Köszönöm szépen, Schleck képviselő következik. Először is szeretnék köszönetet mondani a társjelentéstevőknek. Kiváló kiegyensúlyozott jelentést készítettek. Nagyon örülök annak, hogy mind a bizottság részéről, mind a társjelentéstevők részéről elismerésre került, komolyan veszik a klímaváltozás és a globális felmelegedés hatását. Azok a környezet, környezeti változások, amelyek megmutatkoznak, ráadásul a sarkörön sokkal nagyobb hatást produkálnak, mint másút. A fenntartható fejlődés nagyon fontos, ez szerepel a jelentéstervezetben. A sarköri térség fenntartható fejlődése az élhető és életképes helyi közösségekből is összetevődik. A hosszú tapasztalatokra tekinthetünk vissza a legfontos ezekben a témákban, e, és e, stratégiát e, valóban integrálták kell tennünk. A legfontosabb, hogy az az északi sarköri térség fejlődése során nem szabad elfelejteni, biztosítani kell, hogy a fenntarthatóságon alapuljon a fejlődés minden területen. A az itt lakók kultúráját, illetve sebezhető környezetét védeni kell ennek során. Nem szabad tovább rontani a sebezhető környezetet, hiszen ennek a környezeti hatása nagyon súlyos lehet. Az innováció és a kutatás nagyon fontos a fenntarthatóság szempontjából, és ezért támogatnunk kell a beruházást ezen a területen is. És Végül, de nem utolsó sorban, a, ez a vízbe kerülő olaj, illetve üzemanyag az egyik legnagyobb illetve olaj, vízbe kerülő olaj az egyik legnagyobb veszélyeztető tényező. Úgyhogy ennek utána kell járni. Köszönöm szépen, Schaffhausen úr, kedves kollégák! Az Európai Unió nak mindenhol jelen kell lennie. Mindenhol frontvonalon kell lennie, és ennek során nem veszi észre, hogy már nem ad hozzáadott értéket. Minek van szükség az Európai Unióra ebben a térségben, hogyha Dánia, Finnország és Svédország már tagjai a az, az északi sarki tanácsnak, de Olaszország, Lengyelország, Egyesült Királyság, Németország és még számos ország megfigyelő ebben a tanácsban. Elnézést, de nem értem, hogy mi értelme van az Európai Uniónak részt vennie még ebben a politikában, ahol már az értekelt országok ott vannak, és nagy európai hatalmak ott vannak. Emellett felmerül a kérdés, hogy milyen stratégia érdeke fűződik az Európai Unióhoz, e, Uniónak ehhez a térséghez. Ugyan ismerem Oroszország stratégiai érdekeit, az európai stratégiai érdekek nem derültek ki egyértelműen, holott kiegyensúlyozottnak tekintik ezt a jelentést. Azt is meg kell állapítanom, hogy a frakcióm részéről nem volt árnyék jelentéstevő, úgyhogy azt gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy úgy értékelte a frakció, hogy az Európai Uniónak semmi valója egy ilyen egyezményben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha más nem szeretne hozzászólni, akkor meghallgatjuk az Európai Bizottságot, Félix Leinemant, a DG Mare részéről. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is nagyon örülünk annak, hogy az AFET és az ENVI között egy együttes ülésre került sor. Nagyra értékeljük azt, hogy önök együtt beszélnek erről a kérségről, és megvitatják ezeket a kérdéseket. És üdvözöljük az elkészült jelentést. Az eh, a főképviselő és a bizottság közötti közös nyilatkozat igyekezett szintetizálni, igyekezett szintetizálni azokat a fellépéseket, tevékenységeket, amelyek az Európai Bizottságban és a külügyi szolgálatban merültek fel. Szeretném eh, hangsúlyozni a, az autokton eh, eh, népekkel folytatott párbeszédet, az ősoros népekkel folytatott párbeszédet, az Európai Uniós különböző finanszírozási eszközök elemzését. Ennek a fórumnak a létrehozása során de konzultációra került sor, amely a várt inputot elemzi, és várunk, és előkészületben van a biztos, Mogherini főképviselő és négy miniszter részvételével a finn elnök, a, az északi sorkori tanács finn elnöklete alatt egy esemény, egy konferencia. Még két megjegyzésem lenne a javaslatokkal kapcsolatban. Egyrészt az Európai Bizottság nagyra értékelne, hogyha értékelni, hogy az északi sarköri információs központról több információt kapnánk. Egy ilyen központ fenntartató finanszírozása nagy kihívás lenne, és ezért tartjuk fontosnak, hogy az Európai Parlamenttől kapjunk ezzel kapcsolatban további információt. És most gyűjtjük az inputot a tanács munkájával kapcsolatban. Már egy weboldalt hoztunk létre, információkat gyűjtünk, hogy az északi sarkörrel kapcsolatos információt terjeszteni tudjuk, hozzáférhetővé tudjuk tenni. Másrészt emellett fölmerülnek kérdések a 6-os, 7-es bekezdéssel kapcsolatban a megerősített északi sarköri hatástanulmányjal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban van egy eljárás, minden fejlesztésnek, amelynek hatása lehet, ezen a e, hatástanulmányon el kell készíteni, át kell mennie, úgyhogy e, nem tudjuk, hogy milyen e, hozzáadott értéke lenne egy ilyen megerősített hatástanulmánynak. A régiók közötti verseny, illetve az egyenlő elbánás elve fontos elemzendő témák. Nem akarok túl sok időt Mm, használni, úgyhogy inkább, ha megengedik, megadnám a szót az LKS-nek. Elnök, igen, meghallgatjuk az LKS-t is. Csevics. Köszönöm szépen. Én is szeretném elmondani, hogy üdvözöl, üdvözlünk minden támogatást, amelyet az Európai Parlament ad ebben a folyamatban. 2008 óta sok mindent tettek, az intézmények közötti együttműködés és támogatás nagyon hasznos ebben az összefüggésben. Hadd mondjam el, hogy a közös nyilatkozat nem e, e, teljesen kimerítő, nem e, tér ki minden témára, amelyeknek közük van az északi sarkörhöz, a, például a biztonsági kérdések az európai globális stratégiában merülnek fel, nem itt. Azonban a közös nyilatkozat nagyon átfogó a kulcsfontosságú témákban, amelyeket itt aláhúztunk, a klímaváltozás, a környezetvédelem, fenntartható fejlődés és nemzetközi együttműködés. És ezen területeken hangsúlyoztuk a, a tudomány, a kutatás és az innováció fontosságát, illetve azok azt is, hogy meg kell hallgatnunk azokat, akik őshonosok ezen a területen. Az önök jelentés tervezete e, ezt a megközelítést támogatja, és ennek megfelel, és a prioritásos területeket is támogatja. Az Európai Bizottsági kollégáim a hatos fejezettel, hatos hetes bekezdéssel kapcsolatban feltettek egy kérdést, ez egy nagyon fontos kezdeményezés. Az EKS figyelemmel kíséri az önök eszmecseréjét a témával kapcsolatban. Általánosságban önök támogatásukat fejezték ki a multilaterális megközelítéssel kapcsolatban ez megfigyel, megfelel a e, közlemény álláspontjának, illetve az északi sarköri e, tudományos tevékenységet is támogatják. Azt gondolom, hogy itt az Európai Unióban kulcsfontosságú és alapvető hozzáadott értéket biztosítunk programok finanszírozásával, a Horizon 2020 és más területeken keresztül az északi sarköri térségben. Emellett el kell, hogy mondjam, hogy hogy jó lenne, ha az északi dimenzióra is utalnának, ez egy személyes megjegyzésem. Egyesek említették már ezt a hozzászólók részéről, de az északi dimenzió egy Európai Uniós Oroszország, Izland és Norvégia részvételével létrejött dimenzió, és erre nagyon fontos lenne utalni. Köszönöm szépen. A vita lezárására megadom a szót eh, Pájt úrnak, a jelentéstövőnek. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm a hozzászólásokat, és természetesen várom a módosításokat, és aztán a jelentést, társjelentéstevővel, Pitekainen asszonyjal és a többi árnyék jelentéstevővel igyekszünk minden tőlünk tel- telhetőt megtenni, hogy végül minden megjegyzést, kérdést tisztázzunk, és kiegyensúlyozottá tegyük, és, és módosítsuk a jelentést ennek megfelelően. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, mondja az elnök, aki részt vett ebben az érdekes vitában. A módosítások benyújtásának határideje november 12 csütörtök 12 óra, aztán a módosításokat január 12-én vizsgáljuk meg, és a szavazás az MV-ben és az AFED-ben január 31-én lesz. És most visszaadom a szót az együttesülés lezárására Brokk úrnak. Köszönöm szépen, kedves kollégám! Azt hiszem, hogy kiváló alapból indulhatunk ki. Azt hiszem, ha jól értettem, nincsenek súlyos problémák a környezetvédelem és a stratégiai érdekek itt kéz a kézben járnak. Azt hiszem, hogy ezt világossá kell tennünk, mindannyiunk érdeke ez, és örülök, hogy hamarosan közös eh, álláspontot fogadhatunk el ezzel kapcsolatban. Köszönöm.